előadónak pedig sok sikert kívánok az Európai Stratégiai Ellenzési Rendszer akciócsoport vezetőjeként. Ezzel lezárom a vitát, és holnap szavazunk róla délben, október 8-án tehát. Tovább lépünk, a következő a Régner jelentés. Meg is adom a szót Evelyn Régnernek. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony. Nincs még olyan régen, hogy itt a parlamentben a Brüsszel egyes rendelettel foglalkoztunk volna. Nem csak, hogy foglalkoztunk vele, hanem európai jogalkotóként igen konstruktívan közreműködtünk és döntöttünk is az új változatról. 2012. december 12-e óta rendelkezésre áll a bírósági ítéletek végrehajtásával foglalkozó új megállapodás és rendelet számos javítást sikerült elérni. Egyértelmű ez a polgárok számára, hogy többletértéket jelent, az exekvatúra eljárását például meg is szüntették. A jövőben egyébként egyszerűbb is lesz a megfelelő végrehajtásokat elvégeztetni. Másrészt az Európai Bizottság itt a recast, az új változat elkészítésének technikáját választotta, és ezért bizonyos aspektusok kimaradtak, amelyek viszont véleményem szerint, és a jogi szakbizottság véleménye szerint is általában igen fontosak az eljárás ugyanis nagyon fontos munkajogi aspektusokat nem fed le. Például a bírósági hatáskör munkaügyekben és az alkalmazandói jogrendszer közötti egyensúlyt nem sikerült megfelelően kialakítani. Most ez látni kell, hogy egyre több a határokon átnyúló munkaviszony, és hát keményebbek a munkaviszonyok. Látványos európai ítéletek születtek, a torlány például, vagy a Walking és hát ezekre bizony reagálnunk kell. Az európai fellépésre szükség van ezen a területen. Ezért abból elemből indulunk ki, hogy a tagállamok meglévő munkajogi előírásait más tagállamok bíróságainak is védeniük kell. Konkrétan az úgynevezett fórum shoppingot szeretnénk elkerülni. Biztosítani kell, hogy egy olyan tagállam rendelkezzen hatáskörrel, ahol alkalmazni is kell a megfelelő előírásokat. A bíróság hatásköre ott legyen, ahol alkalmazni kell a jogot. Ez vonatkozik egyébként a munkaharcra is, és a munka szerződésekre egyaránt. Felhívjuk a figyelmet a jelentésben, hogy a nemzetközi magánjog egyik, egyik fontos alapelve, hogy a gyengébb felet védeni kell. És ide tartozik az is, hogyha foglalkoztatásban lévő emberek időnként munkaharcot is folytatnak. Az Európai Parlament azt gondolja, hogy az Európai Bizottságnak munkajogi kérdéseket egy kicsit alaposabban kell megvizsgálnia, mint ahogy a legutóbbi Rikaszt során ezt tették a Brüsszel egynél. A munkaharc során a szakszervezetek jogait és kötelezettségeit a tagállamok igencsak eltérően szabályozzák, ami az egyik országban lehetséges, sőt akár az alkotmány is védi, nos az egy másik tagállamban még illegális is lehet, vagyis jogszerűtlen. Ezért azt javaslom, hogy a Brüsszel egy rendelkezéseit, a Róma 2 rendelet rendelkezéseivel össz, hozzuk összhangba. Ez a nem kötelmi jogviszonyokra vonatkozik, hiszen itt abból kell kiindulni, hogy ott vizsgáljuk meg a kérdéseket, ahol a munkaharcra sor kerül, vagy sor került. Az Európai Bizottság a jelentés értelmében vizsgálja meg újra ezt a kérdést. Ezzel egyidejűleg felhívjuk a bizottság figyelmét arra is, hogy konkrét munkaszerződések esetében is jobban figyeljen oda a Brüsszel egyes rendelet, bizonyos védő rendelkezéseket tartalmaz, és a fogyasztók és a biztosítottak védelmét is előirányozza hogyha a telephely, hogyha egy telephelyen dolgozik egy munkavállaló, ez a jogi problémákat okoz a nemzetközi szállításoknál. Most a telephely és a mindennapi munkahelyi között nehéz eldönteni, hogy melyik van hatályban. Elképzelhető, hogy egy közlekedési eszközt máshol regisztráltak, mint ahol a munkát végzik, a menedzsment pedig egy C országban van, és a lakóhelye a munkavállalónak még egy negyedik országban is lehet. Tehát láthatjuk, olyan esetekről beszélünk, amelyek előfordulhatnak. Éppen ezért feltétlenül szükség van arra, hogy az Európai Bizottság igenis vizsgálja meg ezt a témát, és mindenek előtt azt az elvet, hogy a gyengébb felet védeni kell, tartsák be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki nem kér szót a KSDI keretében, ezért megadom a szót Damanaki asszonynak. Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani Regner asszonynak, az előadónak és a parlamentnek, hogy felvetették a problémát a munkajogi területén a joghatósági kérdés problémájára, hiszen általában védeni kívánjuk valóban a munkavállalók jogait, és főleg akkor, különösen akkor, amikor a munkáltatóval, a munkaadóval vitába kerülnek. Specifikus kérdésekkel foglalkozik a jelentés, és a Brussels egyes rendelet, amelyet 2012. december 6-án fogadtunk el, megerősíti ezeket a lehetőségeket. Például új intézkedésként lehetőséget biztosít a rendelet arra, hogy összeálljon több munkavállaló, és az Európai Bírósághoz is hozzáférjenek, Európai Bíróság elé vigyék az ügyet, hogyha a munkaadó székely Európán kívül van. A következő években folyamatosan figyelni fogjuk a szabályokat és a szabályok betartását, és oda fogunk figyelni a parlament által felvetett problémákra is. Mindezt a 71-es az új rendelet 79-es cikke lehetőséget ad a felülvizsgálatra. a munkáltatói és munkadói viszonyokra folyamatosan odafigyelünk. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy specifikusan meg fogjuk vizsgálni azok 21-es cikkben szereplő eseteket, olyan esetekről van szó, ahol a munkavállalók a munkáltató ellen fellépnek. Amikor a munkavállaló például napi utasításokat kap, vagy kapott, ennek a székhelyét, ennek a helyszínét is figyelembe lehet venni, nem csak a telephelyet. Köszönöm szépen, biztos asszony, lezárom a vitát, holnap 12-kor lesz a szavazás. Következő napirendi pont, Carmen Fraga Eszteres jelentése. Meg is adom a szót